intelligenciára, és kérjük a bizottságot, hogy szabályozást javasoljon ezen a téren. Nagyon sok adatra van szüksége a mesterséges intelligencia applikációknak. A Cambridge Analytica eset nagyon jól megmutatja, hogy mennyire vissza lehet élni a személyes adatokkal a deepfake például, a manipuláció és ilyen jelenségek, a digitalizáció fejlődése folyamatos, és állandó válaszokat kell találnunk az új technológiákra. Emlékeztetnék rá, hogy a GDPR-hoz, az adatvédelmi rendelethez hat évre volt szükség a kezdeményezéstől az elfogadás ig. A mesterséges intelligencián alapuló arcfelismerés és egyéb felhasználások már Európában alkalmazásra kerültek, úgyhogy sietnünk kell. Gondoskodni kell arról, hogy egyetlen állampolgárt sem hagyunk cserben, és az európai értékek alapján mindenkinek lehetőséget nyújtva fejlesztjük a technológiát. Köszönöm. Like Köszönjük szépen. Most pedig szeretném megadni a szót a tanácsnak. Brünyacs asszonynak, államtitkárnak adom meg a szót. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy részt vehessek ebben a vitában. Valóban fontos elgondolkodni azon, hogy az Európai Unió hogyan tudja a kompetenciáit megvalósítani, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a digitalizált Európa továbbra is az a szociális Európa marad, amit ismerünk. A szociális piacgazdaság egy globális versenyelőnyünk. Ezt meg kell őriznünk, de alkalmazkodnunk kell a változó világhoz is. A digitalizáció egy horizontális folyamat, amely lehetőségeket és kockázatokat is rejt. Ez az innováció motorja lehet, és új minőségi munkahelyeket is hozhat létre. Növelheti a munkaerő termelékenységét, fokozhatja a munkavállalók jólétét, ezzel hozzájárulhat a munka és a magánélet összeegyeztetéséhez. Új lehetőségeket nyújthat a kiszolgáltatott csoportok tagjainak, ideértve a fogyatékkal élőket. Ahogy ez bármilyen változás esetén lenni szokott, ugyanakkor vannak olyan kockázatok is, amelyeknek tudatában kell lennünk az Unió élen jár a, azokban az erőfeszítésekben, amelyek a technológiai fejlődésből kézzelfogható előnyöket szeretnének szerezni a leginkább rászorulók számára. 2019-ben az ILO egy jelentést készített a munka jövőjéről, ma pedig én három aspektust szeretnék kiemelni a digitalizációból, ahol már látszik, hogy jelentős lesz a hatása az életünkre. Az első a készségek, a második a platformgazdaság, a harmadik pedig a digitalizáció szélesebb körű társadalmi hatása. Ami a készségeket illeti, a digitalizáció hatása a munkaerőpiacon kétszeres. Először is növeli a magasan képzett munkavállalók iránti igényeket. Másodszor pedig egyes munkatípusok megváltoznak vagy eltűnnek. A strukturális munkanélküliség növekedése polarizálhatja a munkaerőpiacot. A középszintű munkahelyek eltűnhetnek ugyanis. Már meg, ma is megfigyelhetjük, hogy készséghiány van nem csak az infokommunikációs technológiákban, hanem a kapcsolódó területeken, például a tudományban, technológiában, mérnöki tanulmányokban. Ezen kívül a nemek közti egyenlőtlenséget is láthatjuk. Ez valószínűleg súlyosbodni fog, hogyha nem cselekszünk. Figyelembe kell vennünk a digitális forradalom hatását az emberi életciklusra vetítve. Senkit sem szabad hátrahagyni, a jólét pedig egy igen fontos tényező. Mind a férfiakra, mind pedig a nőkre szükség van ahhoz, hogy az IKT szükségleteket kielégítsük az összes ágazatban. Az oktatási és képzési rendszereknek meg kell előzniük, és fel kell lépniük a sztereotípiák és a diszkrimináció ellen. A holnapi munkaerőpiac követelményeit csak a digitális készségek révén lehet betölteni. A munkaerőt rugalmassá és alkalmazkodóvá kell tenni. Ami a platformgazdaságot illeti, még mindig nehézséget okoz ennek a meghatározása. A digitális szolgáltatók máshogyan működnek a gazdaságban. Számos olyan platform van, ahol azok, akik korábban önfoglalkoztatók voltak, most már a platformtól függnek. Az ilyen típusú szervezeteknek gyakran negatív hatásuk van a fizetésre, a szociális védelemre, a foglalkoztatás egészségre, illetve más aspektusokra is a hatékony szociális párbeszéd, illetve az alkuképesség kiegyensúlyozása nagyon fontos a méltányos jövő szempontjából, de a platform dolgozók nehezen tudják a saját képviselőtüket megszervezni, mivel gyakran nem ismerik egymást. A tanács már számos kérdést megpróbált kezelni az új munkatípusokkal kapcsolatban mindenki számára megfelelő munkafeltételeket kell biztosítani a foglalkoztatási mintázatok megváltoztatása mellett is, illetve ehhez nemzeti kereteket kell kialakítani. Az unió szintjén az átlátható és kiszámítható munkakörülményekről már született egy keretdöntés tavaly júniusban. A szociális védelemhez való hozzáférésre vonatkozó ajánlásokat decemberben fogadta el a tanács. Ez konkrétan ki is tér a platform munkavállalókra. Azt javasolja, hogy a tagállamok mindenkinek nyújtsanak hozzáférést a szociális védelemhez, ideértve az, ideértve az önfoglalkoztatókat is. Ezeket a szakpolitikákat ki kell egyensúlyozni, nagyon fontos, hogy a nem standard módon foglalkoztatottaknak szintén legyen kollektív alkuképességük. A tanács már számos alkalommal kiemelte, hogy az új típusú munkahelyeken dolgozókat szintén meg kell védeni munkaegészségügyi és biztonsági szempontból, függetlenül attól, hogy milyen méretű vállalatban vagy milyen típusú munkakörben dolgoznak. A tanács azt is kiemelte, hogy biztosítani kell az uniós jogszabályok hatékony átültetését a munkafeltételek esetében, az új munkatípusok esetében is. A platform munka jobb megértése nagyon fontos, hogy jobb politikai válaszokat tudjunk adni. Ezzel kapcsolatban várjuk azt a platformgazdaság konferenciát, amelyet októberben szervez majd a soros német elnökség. Harmadszor, és nem utolsó sorban, az egyes szociális kihatások. A különböző szereplőkre különféleképpen hatnak a változások. Egyes ágazatokban csökkennek a szemtől szembeni találkozások. Új munkalehetőségek jönnek létre, például olyan populációk számára is, mint a fogyatékkal élők az emberek jobb eszközökhöz férnek hozzá, amelyekkel hatékonyabban tudnak dolgozni. Ugyanakkor a kimeneti hatékonyságot is jobban lehet ellenőrizni. A technológiai fejlődés elkerülhetetlen, és ezért ezt el kell fogadni. Az új technológiák fejlődésének támogatása több kontrollt ad a kezünkbe, és ezzel etikusabbá és emberközpontúbbá tehetjük. Döntéshozóként tisztában kell lennünk a teljes képpel, és tájékoztatást alapján kell döntéseket hoznunk. Ez lehet az egyik legnagyobb fegyverünk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a bizottság nevében Schmidt biztos úrnak, tessék. Elnök asszony, tisztelt képviselők, a digitális átalakulás mm, már eddig is példa nélküli hatásokkal volt a gazdaságunkra, a társadalmunkra, a munkavégzésünkre, a kommunikációs módszerekre, a fogyasztásra, és ez így fog folytatódni. A munkahelyek kérdése, a foglalkoztatás továbbra is fontos kérdés. Mennyi munkahely fog eltűnni, mennyit fog helyettesíteni, fognak helyettesíteni robotokkal, amit már tudunk, az az, hogy a munkahelyek nagy része át fog alakulni. Új munkahelyek fognak megjelenni, egyesek eltűnni, tűnnek, e, tehát nagy, mély átalakulásokra kerül sor. A mesterséges intelligencia és a robot, e, robotika önmagában 60 e, millió munkahelyet fog teremteni az elkövetkezendő 5 évben. Most ez már elhangzott, hogy egy millió munkahely eh, nem sikerült betölteni az IKT területén, mert nincsenek jó képzettséggel rendelkező emberek, megfelelő képzettséggel. Ez az egyik legnagyobb aggodalma sok vállalkozásnak, főleg a KKV-knak, akik nem találják, nem találnak képzett munkavállalót. Nagy kihívás ez a szociális politika, foglalkoztatás politika, képzés politika előtt is. Tisztelt képviselők, tisztelt eh, asszony, a tisztességes, méltányos átalakulás alap létrehozásával igyekszünk reagálni ezekre a problémákra. Emellett erősítenünk kell a foglalkoztatás és szociális politikát annak érdekében, hogy anticipálni tudjuk és kezelni tudjuk azokat a zavaró jelenségeket, amelyeket a digitalizáció hoz majd magával. Ahogy már említették egyesek, nagyon sok jó lehetőség jár ezzel, de persze kockázatok is. Növekedhet az egyenlőtlenség, több lehet a prekáriós munka. A munkahelyek több mint 90%-a bizonyos szintű digitális tudást vár el, és a társadalmi életben való részvétel is erre is ez jellemző azonban az Európai Uniós népesség 43%-ának nincs megfelelő digitális tudása, és 17%-uknak egyáltalán semmilyen digitális ismerete nincs. Jövő hónapban az új New Skills agendát fogjuk bemutatni, e, és konkrét eszközöket e, mutatunk be ezzel kapcsolatban. Ez a kihívás, ez hatalmas e, kihívás, mert nagyon sok előrejelzés szerint az európai munkavállalók több mint fele, tehát több mint 120 millió ember átképzésére vagy továbbképzésére lesz szükség. Három fő célunk van. Az első, az, hogy a munkaadókat arra ösztönözzük, hogy a képzési lehetőségeket erősítsék. És ehhez egy skills vagy képesség csomagot akarunk elfogadni. A cégeket, az üzleti világot arra akarjuk ösztönözni, hogy ruházzanak ebbe be a munkavállalók képzésébe. Másodszor a köz és a magán beruházást a képzésbe erősít, erősíteni kell az említett igények miatt. Harmadszor pedig fel kell, arra kell képesnek lennünk az embereket, hogy a saját képzésükre áldozzanak. Sok kezdeményezés 2020 után ezekre a kihívásokra igyekszik majd választ találni. Az ESAF Plus olyan projekteket fog támogatni, mint az e-iskolák létrehozása a digitálisan képzett tanárokkal, vagy IKT munkahelyekre felkészítő kurzusokkal. Aztán meg kell erősíteni az ifjúsági garanciát, és ezzel a digitális kép készségek őket jobban kell támogatni. A nem standard munkavégzési módok is elterjednek, és ezekre ráadásul gyakran az jellemző, hogy nem megfelelők a munkavégzési körülmények, nincs szociális párbeszéd, nincs megfelelő képviselet, kollektív képviselet, illetve a szociális jutatásokhoz való hozzáférés sem biztosított. Ez nagy kihívás a társadalombiztosítás előtt és elengedhetetlen, hogy az új és a régi munkavégzési módszereket igazítsuk egymáshoz, és növeljük a szociális védelmet. A digitalizáció megváltoztatja a munkahelyről, a munkaadó, munkavállaló viszonyáról kialakított elképzelésünket. És elengedhetetlen az, hogy bizonyos szinten próbáljuk világosan látni az új helyzetet. Az új technológia ráadásul a munka és a magánélet közötti határt elhomályosítja. Az új fizikális, testi és mentális egészségi problémákat is vet fel, és ezért nagyon fontos, hogy néha az emberek kiszálljanak a digitalizációból új algoritmus alapú menedzsment alakult ki, és a szociális védelmi területen a profiling is megerősödött. Ez növelheti a termelékenységet, de erősítheti azt is, hogy a munkavállalók teljesítményét felügyelik, monitorozzák, és erre nagyon oda kell figyelni a mesterséges intelligenciáról szóló szabályok elfogadásában. Hozzáférhető és interoperábilis digitális technológiákra van szükség, hogy a digitalizáció lehetőségeit kihasználjuk arra, hogy a fogyatékossággal élők autonomiáját erősítsük, az ő részvételüket ösztönözzük a társadalomban és a gazdaságban a digitális átállás emellett lehetőség kell, hogy legyen a demográfiai kihívások fényében is, az előregedő társadalom és a a vidéki és a távoli területek helyzetét figyelembe véve, és a nemek közötti öm, hézagot is figyelembe kell venni, ami létezik a digitális világban is. Európa Kompetitív és innovatív szereplő kell, hogy legyen a digitális gazdaságban. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a mesterséges intelligencia témájában elfogadott új lehetőségek vagy új intézkedések szintén fontos szerepet játszanak. Szeptemberben Vestager alelnökkel együtt a platform munkahelyekről szóló csúcs találkozót szervezzük meg, és ott arról fogunk beszélni, hogy a munka és szociális körülményeket hogyan lehet javítani a platform munkában. Egy olyan eh, action eh, cselekvési tervet kell kidolgozni, ami az európai szociális jogok pillérét célozza meg, hiszen a pillér elveinek érvényesnek kell lenniük az új digitális eh, munkavilágában is a szociális stratégia nagyon fontos, hogy biztosítsa azt, hogy az új klíma semleges gazdasági termelésre való átállás szociálisan méltányos legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a frakciók nevében az EPP szószólója Ratke úr következik másfél percben, tessék. Köszönöm, tisztelt alelnök asszony, tisztelt kollégák! Először Ismail Ertugnak kell köszönetet mondanom, hogy fölvetette ezt a témát, és napirendre vetette, és ezzel e, a szociális kérdések és a szociális Európáról szóló érvek összeköti a digitalizációval. Ezt ezért köszönettel tartozunk. Sok mindent osztok, ami elhangzott itt eddig, és nem szabad elfelejtenünk a vita során, hogy az elmúlt húsz évben alapvető átállás alakult eh, ki, vagy átállásra került sor az Európai Unióban. Olyan munkakörülmények, amelyek teljesen megváltoztattak, eh, megváltoztak eh, legyen szó a crowdworkerekkel, a click, a click munkavállalók, a készenlétben álló munkavállalók, aztán máshogy dolgozunk. Itt van mindenkinek az okos mindenki tudja, hogy mennyire mennyire nehéz ezektől megszabadulni, ezeket kikapcsolni és távolságot tartani. Nagyon fontosnak tartom a vita során azt is, hogy egyrészt az esélyeket, másrészt azonban a kockázatokat is józanul és, és tényszerűen vizsgáljuk meg, nézzük meg, hogy hol az a határól be kell avatkoznunk. Teljesen mindegy, hogy technikáról, műszaki kérdésekről, gazdaságról van szó, Mind a kettő az emberek szolgálatában kell, hogy álljon, és ez kell, hogy legyen a politikai munkánk eh, meghatározó eh, motivuma is. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most a szocialisták és demokraták részéről Jongerius asszony egy percben következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A digitális technikák folyamatosan fejlődnek, és lehetőségeket, ugyanakkor változásokat fognak hozni. Gondoskodni kell arról, hogy ez igazságos irányban történjen a platform dolgozók, például az Uber dolgozói nem mindig rendelkeznek megfelelő jövedelemmel és munkafeltételekkel negatív példákat is sorolhatunk. Algoritmusok döntenek sokszor az emberekről. A digitalizációt azonban pozitív irányban is lehet irányítani, garantálni kell, hogy megfelelő munkafeltételek között dolgozzanak a platform dolgozók, európai szabályok kellenek ehhez, illetve megállapodások ahogy hallottuk. Thank you very much. Köszönjük szépen. A Renew Europe nevében Piszlalú úr következik két percben. Elnök asszony, Schmidt biztos úr, kedves kollégák! Mi, európaiak hiszünk a demokratikus értékekben, illetve a befogadó társadalomban, ahol a polgároknak hozzáférésük van, és ahol kielvezhetik az EU adta lehetőségeket. Ezt ígértük a polgárainknak. Az Európai Uniót az irányelvek szabályozás bajnokaként ismerik, amely pozitív eredményeket hozott. De most a törvény már nem elég, ezt konkrét cselekvésnek kell kísérnie, ugyanis át kell alakítani az EU-t az innováció bajnokává. Sajnos ebben lemaradtunk. Az EU-s állampolgárok egy ötödének 2017-ben nem voltak digitális készségei. A digitális írástudás és készségek szükségesek az EU-s polgárok számára a munkaerőpiacon, ugyanis az folyamatosan változik. Ez a jelen és a jövő legfontosabb prioritása az uniós polgárok mindennapi problémáira úgy kell reagálnunk, hogy segítünk nekik alkalmazkodni az új kihívásokhoz, és javítjuk a hozzáférésüket a digitális munkaerőpiachoz. A kérdés az, hogy hogyan, a válasz pedig az, hogy az emberekbe kell most beruháznunk. Segítenünk kell az embereknek abban, hogy szakértelmet szerezhessenek. Ebbe be kell vonnunk a köz- és a magánszektort is, ugyanis a digitális átalakulás kikövezheti az utat a jóléthez és a jobb technológia használathoz. Mi lenne, ha létrehoznánk egy közmagán alapot, amely beruházna a digitális írás tudásba? Itt van az InvestEU, a magánszektor is felismerte már a digitális oktatás szükségességét, hát akkor mire várunk? Ezzel én egy cselekvésre való felhívást indítok el a szociális Európa érdekében. Használjuk ki jobban a digitális technológia lehetőségeit, hogy a mai gyerekek sikeresen formálhassák a holnap digitális Európáját. Köszönöm. Thank you very much. Now on... Köszönöm szépen. Az ID frakció nevében másfél percben Zsámé asszony következik. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, a digitális világban a szociális Európa senki nem akart először a szociális Európáról beszélni, mielőtt a digitálisról beszélnénk. Létezik-e ez a szociális Európa egyáltalán? A Szociális Ügyek Szakbizottságától jön a kezdeményezés. Egyesek azt gondolják, hogy az adataink digitalizációja lehet a gyógyír a szociális problémákra. Úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika olyan veszélyeket eh, hordoz magában, hogy muszáj lesz eh, szabályozni, keretek közé eh, szorítani nemzeti szolverenitásunkat is veszélyezteti az, hogyha az Európai Unió zsákutcába jut ezen a téren, és kiszolgáltatottak leszünk a kínaiaknak és az USA-nak, a munkáltatók, a nyugdíjasok, adataival való visszaélés, a legrosszabb nyilvántartások felállításához vezethet. Nagyon fontos erőfeszítéseket tennünk de vannak súlyosabb azonnali veszélyek is, a szociális dömping, az adódömping, a globalizáció veszélye. Először ezeket oldjuk meg, ezt várják az állampolgárok. Köszönöm a zöldek részéről egy percben. Gíz az. Äh Elnök asszony, Tisztelt biztos úr, éppen már az előbb beszéltünk erről, a digitális eh, technológiák a szegények számára hátrányosak. Világszerte mindenkit eh, megfigyelnek, és ez különösen érvényes azokra, akik rá vannak utalva a társadalom eh, segítségére. Európában egy ilyen rendszert megtiltottak, a holland Siris rendszerről van szó. Itt Arról van szó, hogy itt abból indulnak ki, hogy a, társad, hogy a szociális juttatást kapó személyek nagyobb mértékben hajlandóak csalni. A szociális állam azonban azért szociális állam, mert ott, mert az embereket segíti. Azok a digitális rendszerek, amelyek az embereket megalázzák és, és kémkednek utánuk, ennek nincs helye itt. eddig miért nem jutott senkinek eszébe, hogy ott, eh, ahol az állam ilyen hatalmas pénzeket kell, hogy eh, a, a, a digitális képzésre hogy fordítson, miért nem használjuk ezeket az eszközöket, a mesterséges intelligenciát és eh, ezeket az eszközöket az adócsalók lefülelésére? Ott sokkal nagyobb szükség lenne rá. Köszönöm szépen. Az EKR nevében megadom a szót egy percre. Rafalszka asszonynak, tessék pani przewodnicząca! szanowni. köszönöm elnök asszony hölgyeim és uraim! folyton azt halljuk hogy az emberekkel hogy a digitális gazdaság középpontjában álljanak ugyanakkor ezek az ambiciózus változások összeegyeztethetőek kell, hogy legyenek a szociális juttatásokkal. Ezt a munkavállalók javára kell megvalósítani. A robotika és a mesterséges intelligencia jó lehetőséget adnak az új munkahelyek teremtésére, de vannak kapcsolódó kockázatok is. Azt akarjuk, hogy ezek a munkahelyek magas színvonalúak legyenek, azt akarjuk, hogy új foglalkoztatási formák jöjjenek létre, és ezek vonzóak legyenek. Ugyanakkor gondoskodnunk kell arról is, hogy ez a lehetőség nyitott legyen minden tagállam számára, illetve hogy ne legyen digitális kirekesztés. Ez főleg akkor merül fel, amikor Közép- és Kelet-Európára gondolunk. Az EU-nak támogatnia kellene a szegényebb régiókat. Viszont ezek a változások elkerülhetetlenek. a szabályozás nem fogja az egész munkát elvégezni. Arra van szükség, hogy szociális biztonságot és jó munkafeltételeket, illetve szociális befogadást teremtsünk. Köszönjük szépen! A GUE nevében egy percben Sajbi asszony következik. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony a korszerűség nem azt jelenti, hogy eldobható dolgozókat alkalmazunk, akiket alul fizetünk Spanyolországtól Kaliforniáig. Az igazságszolgáltatás ugyanarra a következtetésre jut, a platformok csalnak és kizsákmányolják a legprekáriusabb helyzetben lévőket. Franciaországban tavaly mondtak először ítéletet olyan ügyben, amikor a munka törvénykönyvét nem tartották be a rugalmasság jegyében, és kényszervállalkozókat alkalmaztak biciklis futárként. Tisztelt biztos úr, a digitális korszak minden városban megjelent, és nem vár ránk. Mitre várnak önök? a gépkocsi vezetőket, a kiszállítókat munkavállalóként, alkalmazottként kell elismerni, és ugyanolyan jogok kell, hogy megillessék őket, mint a többi alkalmazottat. Köszönöm. Most pedig a függetlenek közül Nikolau Alavanos úr következik egy perc mentesség. Köszönöm szépen. Az Európai Unióban nagyon félünk attól, hogy egy újabb válságra kerülhet sor. És ezért a megoldás a digitalizációban rejlik egyesek számára, de a kapitalista gazdaság keretében ezek az új applikációk nem igazán fognak segíteni, sőt, újra torzítják a versenyt. Az amerikai, a kínai technológiai gigantikus cégek versenyfutásáról van szó a hatalmas pénzekért. Nem javítják ezek az új applikációk az emberek életkörülményeit, munkakörülményeit, sokkal inkább több ezer ember veszíti el a munkahelyét. Ez a, az előrejelzés, nem, a, a bérek nem fognak emelkedni, a szerződéseket megszüntetik, kifuttatják. Ez egy hatalmas ellentmondás ebben a rendszerben, az Európai Unió pedig pontosan ezt a rendszert eh, akarja támogatni, és a tagállamok is. Csak a munkavállalók eh, hatalma, csak egy központi tervgazdaság oldhatja meg a problémát, ez a világjövője. Köszönöm. Köszönöm szépen, most Hutedel képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió szociális siker. És ennek az oka a belső piac sikere. Svédország 25 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, azóta a GDP példátlanul növekedett, és sikerült a jóléti kiadásainkat növelni, és a valódi bérek megduplázottak, a szociális védelem is nagyon magas szintet élvez, és az újabb tagállamokban is hasonló mintát lehet megfigyelni. Az Európai Uniónak igenis van szerepe a szociális jólétben, legislatív javaslatokon keresztül egyrészt, másrészt szociális piacgazdaságot kell propagálnia, amely a tagállamok virágzását lehetőségeket jelenti. Új lehetőségek, új kihívások merülnek fel a digitalizáció korában. Most meg kell néznünk, hogy mit, hogy milyen sikereket értünk el, és hogyan tudjuk ezeket a sikereket megóvni, vagy tovább vinni. A jólétet támogatni kell, és a szociális védelmet. Az Európai Unió azonban a jobb rossz jogszabályokkal nem maradhat fent a digitális korban. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Juice következik egy percre. Commissioner. Elnök asszony, biztos úr, igen, a digitális technológiák megváltoztatták az életünk összes aspektusát, ideértve a meglévő munka és üzleti kapcsolatokat, illetve azt, hogy hogyan kommunikálunk egymással. Nincsenek fizikai határok a digitális világban, de nincsenek egyértelmű szabályok sem néhány nagyvállalat határozza meg a szabályokat. A szabályok felforgatása az olyan kérdések megválaszolása, mint felelősség, biztonság. Itt az ideje, hogy egy biztonságos online környezetet és szociális dimenziót hozzunk létre a polgároknak. Amit offline nem szabad megtenni, azt online sem lenne szabad, főleg akkor nem, ha ezt az emberek kárára teszi valaki. A digitális munkavállalás nem válhat szinonimájává a rossz munkakörülményeknek és a munkavállalók megfigyelésének. Egy, ezek közül az egyik fontos intézkedés a kikapcsoláshoz való digitális jog. Egy kötelező minimum időszakra digitális szabadságot kéne adni a munkavállalóknak minden nap. Mindennek hatása lesz a munkavállalók jólétére, ideértve a munkában a túlórákat is. Köszönjük szépen. Most másfél percben Brüné asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, tisztelt államtitkár asszony, kedves kollégák. Két dolgot szeretnék kiemelni. Először az egyik legláthatóbb következménye a digitalizációnak az új munkatípusok megjelenése, főleg a platformok kialakulásával. Ezek a platformok nagyon más valóságot rejtenek, nagyon összetettek lehetnek, ezért nekünk, mint jogalkotóknak megfelelő egyensúlyt kell találnunk az új munkaerőpiaci kilátások, illetve a munkavállalók védelme között, hogy ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe. Prioritásnak gondolom azt is, hogy a megfelelő munkakörülményeket garantáljuk nekik, illetve hogy hozzáférhessenek a szociális védelemhez, legyen szó akár betegségről, akár munkahelyi balesetről. Biztos úr, én nem kételkedem abban, hogy ön elszántan fog tevékenykedni ezen a területen. Lehetővé kell tenni ezeknek a munkavállalóknak, hogy kollektíven lépjenek fel az érdekeik védelmére. Biztosítani kell a képzést is, hogy a szolgáltatások minősége megfelelő legyen, és hogy az egyéni karrierek is megvalósulhassanak. A második dolog, amit ki szeretnék emelni, az, hogy a digitális kompetenciák területén fel kellene lépnie az Európai Uniónak, ugyanis 40%-a a munkaerőnek csak gyenge digitális készségekkel rendelkezik. Hatalmas beruházásokra lenne szükség a digitális kompetenciák területén. Ez egy sürgős téma, főleg azért, mert ez a nyolcadik legfontosabb kompetencia, miért nincs olyan látható digitális útlevél, amely ezt a képzettséget igazolná? Ebbe kellene beruházni. Köszönöm. Now for one... Köszönöm. Most egy percben La Capelle úr következik. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Az 5G eh, korában eh, Franciaország eh, elmaradott régiói még a digitális korszakhoz sem tudtak csatlakozni. Mit tett az Európai Unió? Nagyon késlekedik, és igazából nem segít a nemzeteknek. A nemzetek Európáját kellene megtalálnunk, ahol a nemzetek érdekében folytatnak digitális szakpolitikát, ellentétben a jelenlegi Európai Unióval, amely a szabadkereskedelmi elvet követi, ami nem igazságos, egyenlőtlenséget okoz, a különböző régiók között egyenlőségre van szükség. Nem szabad a nagyvárosokban koncentrálni minden tevékenységet, ennek véget kell vetni az igazságos kereskedelem mellett vagyunk, a közelség mellett vagyunk, a digitális fejlődés inkább a nemzeteket kell, hogy szolgálja, mint sem az Európai Unió politikáját. Köszönöm. Most egy percben Van Sparrentak kollega következik. Tessék. Köszönöm. A bizottság többször is ígéretet tett már a szociális Európa kiterjesztésére. De most nézzük meg, hogy a digitális világ mit is jelent a gyakorlatban. A nagyvárosok, Amsterdam, Prága, Barcelona, polgármesterei bejelentették, megerősítették, hogy a platform alapon működő Airbnb és más társaságok az egyik oka annak, hogy lehetetlen megfizethető lak lakást találni intenzív lobbizással a jelenlegi a piaci szabályok védik ezeket a platformokat, és nem segítenek a lakást kereső embereknek gondoskodni kell arról, hogy a szociális Európa a középpontban legyen a digitális korszakban is, és hogy ne nyissunk hátsó ajtót a nagy korporációknak a szociális Európa aláaknázásához. Uh, uh, Köszönöm szépen, de uh, la pizza Káron következik. Köszönöm, hogy szót kaphattam. El kell ismernünk, hogy mennyire fontosak a digitális technológiák az életünkben. Ezeknek hatása van a termelési modellre és a szociális dimenzióra is. Fontos döntéseket kell hoznunk ennek az átállásnak az előkészítésére. A digitalizáció nem okozhat elembertelenedést. Egy új munkaerőpiaci modellt látunk most. Az automatizáció azt okozhatja, hogy nagyon sok munkahely szűnik meg a fiatalok és a munkavállalók képzését e, hozzá kell ehhez igazítani. Biztosítanunk kell, hogy valódi és megfelelő védelmet tudunk nyújtani a munkavállalóknak az új kihívásokkal szemben a vállalkozásaink versenyképességét, növekedését kell támogatnunk. Nagy lehetőség ez arra, hogy a vidéki területeket, amelyek elnéptelenedtek, újra élesszük a digitalizáció révén, és elérjük a nagyobb gazdasági, szociális és területi kohéziót. Köszönjük szépen! Most egy percben Csáruszó úr következik. Grazie, president. Köszönöm, elnök asszony, mindenek előtt. Nagyon fontos, hogy senkit ne hagyjunk cserben, amikor a digitális fejlődés bekövetkezik fontos, hogy az a digitális Európa a különbséget csökkentse és ne növelje. Ez igaz a vállalkozásokra is, nem csak az egyszerű állampolgárokra mindenképpen szabályozni kell az óriás cégeket, amelyek megkerülik az adófizetést, és tisztességtelen versenyt teremtenek, különösen a digitális kereskedelemmel, a hagyományos kereskedelemmel szemben. Nagyon fontos a képzés is az egészségügyben a digitális ismeretek felhasználása nagyon fontos, illetve a termékek minőségét is javítani lehet, küzdeni lehet a fake news szemben is. Nagyon fontos, hogy létrejöjjenek a megfelelő struktúrák, amelyek hatékonyan szolgálják ezeket a célokat. Köszönöm. Köszönöm egy percre, Káza Köszönöm szépen. A technológia megváltoztatja az életünket, hogy hogyan élünk, hogyan dolgozunk, hogyan tanulunk. Új lehetőségek merülnek fel, de ezen kívül új kihívások is foglalkoztatnak bennünket a munka és a magánélet összeegyeztethetőségéről szóló irányelv ezen dolgokról beszél. A nők számára könnyebb lesz munkahelyen maradni, csökkenteni a férfiak és a nők közötti fizetéskülönbségeket. Az Európai bizottság ezt az új stratégiát elfogadta. Ezt én üdvözlöm, nagyra értékelem, hiszen új kihívásokkal nézünk szemben. A, az internetbe való kiszállás, vagy kikap, ennek kikapcsolása is egy nagyon fontos jog, és új garanciákra van szükség és ezek a, a jogok mindenki számára elérhetők kell, hogy legyenek. Köszönöm szépen, egy percre Tója asszony szó. Sarà mantenere nella nuova era. Az új digitális korszakban nagyon fontos a szociális és demokratikus európai értékek fenntartása. Ez egy nagyon nagy kihívás az állampolgárokkal szemben. Az új eszközök nem automatikusan jelentenek javulást az emberek számára. Nagyon fontos, hogy megfelelő szakpolitikát biztosítsunk, hogy megfelelő irányban haladjon a digitális fejlődés. A munkavállalóknak megfelelő továbbképzést kell biztosítani, ahogy a biztos úr is jelezte, az újfajta munkavégzéshez. Ugyanakkor méltányos feltételekre van szükség, és a jogokat is tiszteletben kell tartani a platform dolgozók esetében is. Minimális felelősségi szabályokat kell megfogalmazni az online dolgozók esetében, akiken nagyon nagy a terem, és nagyon fontos, hogy adatokkal is rendelkezzünk. A digitális, szociális szociális igazság csak akkor valósulhat meg, hogyha az óriás cégek is befizetik az adójukat. Európában várjuk a tanács döntését. Köszönöm. Köszönjük most egy percben Kanyasz úr következik. Köszönöm, elnök asszony. A jelenlegi munkahelyek 47%-a következő 25 évben el fog tűnni, és nagyon sok munkahely fog majd létrejönni. Lehet, hogy a százalékok kicsit mások lesznek majd, de ez valójában a valóság. Nagyon sok kockázat van, amit már most is láthatunk. A digitális szakadék ott van, ez földrajzi, nemi, szociális értelemben is jelen van. Mit tehetünk ezzel az egyenlőtlenséggel szemben? A több szociális Európa azt jelenti, hogy több képzés, több oktatás, több védelem. Ez azt jelenti, hogy holisztikusan kell megközelítenünk ezt a problémát. A Green Deal-lel már megmutattuk, hogy át akarjuk alakítani a gazdaságunkat. Egy, egy szociális dealre is szükség van. Ezeket a változásokat egyben kell kezelni, és meg kell előzni azt, hogy több millió ember maradjon az útszélén mindenféle eszköz nélkül, hogy alkalmazkodjon ehhez az átalakuláshoz. Ez egy nagyon komoly kockázat, és mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy ez ne következzen be. Köszönöm. Gracias. Now for one... Köszönöm szépen. Most egy percre Ryle képviselője szó. Köszönöm szépen. Biztos úr, nagyon örülök annak, hogy ma a digitalizáció következményeiről beszélünk a szociális Európában. Ez nagy előnyöket, esélyeket hozhat nekünk, de nagy kockázatokat is erre fel kell készülni. Infrastruktúrába be kell ruházni. Németországban például az egyik a legrosszabb a mobil telefon hálózat. Franciaországban 13 ezer embernek még nincs internet hozzáférésre. Beszéljünk a képzésről. Az Európai Unió a lakosságának a fele nem tudja a digitális médiát kezelni. Nagyon sokat kell még tennünk ezért. Aztán a munkavállalók jogai, a platform munkáról szeretnék beszélni. Ez aggaszt engem. Nem lehet, hogy egyre több ember olyan munkaviszonyban él, amelyben nincs, nincsenek jogai, nincs együttdöntés, nincs védelem a fölmondás ellen. Nagyon sok gyakorlati kihívás áll még előttünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most egy percre Stan Canelli következik. Köszönöm, Elnök asszony, az internet általában a kommunikációs eszközök szociológiai változásokat hoztak eh, létre. Eh, megváltozott a hétköznapunk, a mindennapjaink. Folyamatosan eh, figyelni kell, hogy milyen negatív hatások érvényesülnek különböző tartalmakhoz nagyon könnyű bárkinek hozzáférni, és nagyon kevéssé szabályozott helyzetekben vissza lehet élni velük. Folyamatos kontrollra van szükség a technológiai applikációk esetében, hiszen az egyéni szabadságjogokat veszélybe sodorhatják ezek. Nagyon fontos, hogy világos szabályokkal garantáljuk az állampolgárok jogait, és ne áldozzuk fel őket a mesterséges célok érdekében. Köszönöm. Most pedig egy percben Franzen asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. A digitális hézag egyre mélyebb. Azok, akiknek nincs internet hozzáférése, és állnak az egyik oldalon, és azok, akiknek van internet hozzáférésük, és tudják ezt kezelni, azok a másik oldalon. Az e-learning, az e-banking, az e mindenféle dolog az embereket beszippantja, és akik ehhez nem férnek hozzá, azokkal mi lesz? Akiknek nincs elég pénzük, vagy nincs, elég, nincs jó képzettségük, ezért nem tudnak hozzáférni ezekhez az applikációkhoz. Ez így is van, de van még egy másik kihívás. Az a helyzet ugyanis, hogy most már például az autószerelő műhelynek is komputer specialistákra van szüksége. Minden szinte minden munkahelyre szükség van a digitális képességekhez, de és az európaiak több mint 40%-a nem rendelkezik megfelelő szintű ismeretekkel, pedig ez nagyon fontos lenne, alternatívákra van szükség. Az európai szociális alap a digitális képzésre is kell, hogy koncentráljon. Azok, akik a munkahelyüket a digitalizáció miatt elveszítik, azokat támogatni kell, hogy más munkahelyet találhassanak. Az Európai Parlament ezt támogatja, remélem, és a bizottság, remélem, hogy a tanács ezt követi. Köszönöm, Völken képviselő következik egy percre. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogyha a szociális, a digitalizáció a szociális aspektusairól beszélünk, gyakran arról, arra gondolunk, hogy az internet nyilvános és demokratikus helye. De itt most nem csak az interneten megvalósuló szabadságról van szó, hanem a munkavállalók jogairól is. A szociális igazságosság az internetben, az interneten azt jelenti, hogy a digitális alapjogokat meg kell védeni. Itt vannak dolgok, amelyeket közösen el kell érnünk, a digitális időszuverenitás például, a digitális platformokat pedig nem szabad a felelősség alól elbocsátani a felelősséget vállalniuk kell nekik is, és ezt be kell hajtanunk rajtuk. Aztán Európa szintű beháló, összekapcsolódás is a digitalizációnak köszönhetően valósulhat meg. Az Európai Unióban a, a kollektív partnerek és a kollektív szerződések, illetve a szociális partnerek között együttműködése megerősödhet a digitalizációnak köszönhetően, és a különböző szakbizottságokban Európa európai eh, parlamenti szakbizottságokban közösen eh, foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen, Melchior képviselője a szó, egy perc. Um, Biztos úr, a digitális eh, világ, az internet lebontotta a korlátokat a munka elől, és csökkentette azoknak a hatalmát, akik örködtek a kapuk fölött. A digitalizáció több lehetőséget adott, és jobban felhatalmazta az egyéneket, illetve több lehetőségeket adott, több lehetőséget adott nekik. Lehetőséget adott arra is, hogy specializálódjanak az emberek, még vidéki területeken is az emberek maguk határozhatják meg a saját munkájukat. Ez korábban nem volt lehetséges. Ugyanakkor ehhez magas szintű internetszolgáltatásra van szükség. Ezért kell kiterjesztenünk a hálózati szolgáltatásokat vidéken is, hogy nagyobb lehetőségeket adjunk az ott élőknek. Nem szabad megfelelkezni arról, hogy nem csak a kihívásokra kell koncentrálni, hanem örülnünk is kell a digitalizáció előnyeinek, mert a digitális Európa a jövő, és ezt fogjuk együtt létrehozni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most egy percben Furlasz úr következik. Kire Brodre, kire Bidrope. Tisztelt biztos úr! Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzá szóltak ehhez a vitához. Mi a jövőért dolgozunk. A digitalizáció mindenkinek segíthet. Arra van szükség, hogy a folyamatokat egyszerűsítsük a polgárok érdekében, illetve hogy egyenlő hozzáférés biztosítsunk mindenkinek, főleg azoknak, akiket fenyeget a szegénység és a szociális kirekesztés. Nem szabad elszalasztanunk ezt a lehetőséget. Fel kell ezt használnunk azok számára is, akik fogyatékkal élnek az egészségügyi szolgáltatásokat, közszolgáltatásokat is ezzel kell javítani. A digitalizáció felhasználó barátabbá teheti ezeket, és csökkenteti a bürokráciát. A polgáraink felének ugyanakkor nincsenek meg a legfontosabb digitális kompetenciái. Tehát az oktatási rendszert is át kell alakítanunk, hogy ezt a szakadékot be tudjuk zárni. Köszönjük, most egy percben Sáldemóze asszony következik. Köszönöm. A digitalizáció egy sor különböző jó lehetőséget jelent. Hogyha valaki elcsúszik a fürdőszobában, akkor kérhet segítséget. A gépkocsi vezető látja, hogyha mm, forgalmi dugó várható, és elkerülheti vagy hajnali négy órakor is lehet szolgáltatásokat igénybe venni, csak hogy szükség van a megfelelő szakismeretekre. Ráadásul a platformokon dolgozóknak a jogait sem tartják be, szabályokra van szükség. Aztán az állampolgárok nem mindig vannak tisztában azzal, hogy mennyi adatot gyűjtenek róluk. Egy csomó döntést kell hoznunk az interneten, ami amire nem vagyunk felkészülve. A digitális társadalmat az emberek szükségletei szerint kell alakítani, és nem fordítva. Köszönöm. Köszönöm, most pedig egy percben Del Castillo Vera asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. A kezdeti kérdés az, hogy mi az a szociális Európa. Egy szociális Európa lényegét tekintve egy olyan Európa, ahol mindenkinek lehetősége van arra, hogy szakmailag és személyesen is fejlődjön, és ahonnan senkit sem rekesztenek ki. Ez volna a lényege ennek. A digitális technológiák pontosan azt a lehetőséget kínálják, hogy mindenki teljesíteni tudja ezeket a célokat. Ugyanakkor mi a feltétel annak, hogy ez megtörténjen. Erre csak egy válasz van, egy koncepció, egy elképzelés, az oktatás, a digitális kompetenciák növelése. A teljes képzési értékláncban szükség van erre a gyerekektől az egyetemista fiatalokon át, a munkavégzőkön és az éppen nem dolgozókon át. Egy cselekvési tervre van szükség a digitális kompetenciák területén, ide mérhető célokat kell meghatározni. Köszönöm szépen, ez nagyon fontos lesz. Biztos úr, elnök asszony. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Most Galvez Munoz képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. Európának föl kell készülni a digitális forradalomra. Mégpedig ezt úgy kell megtennie, hogy senkit sem hagyunk lemaradni sem a vidéki területeken, sem a perifériákon. Úgy gondolom, hogy minden személynek ki kell venni a részét ebből a digitális forradalomról, javítani kell a különböző közszolgáltatásokat, és minőségi munkahelyeket kell teremteni. Sok munkahelyről van szó, sok új, munkahelyek, sok új munkahelyről, elvileg 58 millió új munkahelyről van szó. De ne feledjük, hogy a digitális ágazatban hiányzik a női munkaerő, Említette biztos úr is, hogy itt nagyon komoly, nagyon komoly um, hiány van női munkaerőből, a munkavállalóknak csak 22%-a nő a digitális ágazatban. Én úgy vélem, hogy egyetlen tehetséges embert sem veszíthetünk el. A tehetség egyelőre oszlik el, de a lehetőségek nem. Tehát a lehetőséget mindenki számára meg kell teremteni, a nők számára is. Köszönöm. Egy percben Berencen úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A digitalizáció nagy esélyeket, lehetőséget hoz a gazdaság számára, jobban megfizethető egészségügy, az automatizáció sokat fog segíteni. De a társadalom szempontjából azért három dologról nem szabad megfeledkezni. Először senkit nem szabad az útszélé hagyni, Hogyha a környezet digitalizálódik, akkor az emberek ezzel együtt kell tudni, hogy haladjanak, tehát az oktatásnak nagyon nagy szerepe van. A világ más részeire oda kell figyelnünk az új technológiák kifejlesztések szempontjából, hogy ezek összhangban legyenek a mi normáinkkal. Se a nagy technikai óriások, se az állam ne nyomhassa el az embereket, a technológia az embereket kell, hogy szolgálja. A digitális stratégiában egy keretet kell meghatározni arra, hogy mit akarunk és mit nem ne függjünk a világ más részeitől, és az eh, embereket eh, védjük meg, ők profitáljanak a digitalizáció eh, előnyeiből, amit a társadalom és a gazdaság számára jelent. Köszönöm szépen, egy percben Vindasszony parancsoljon. Köszönöm szépen. A digitális forradalom életünk minden szegletébe behatolt. Az európai népességnek mintegy két százaléka szerez jövedelmet a digitális platformok segítségével, és az arány egyre nő. A hagyományos munkavételi formák meg fognak változni, és a bérek is, például ami a minimálbért illeti, vagy a kollektív tárgyalásokat, a platformok, ezek a nagy digitális platformok nem felelnek meg ezeknek a koncepcióknak, a kollektív tárgyalások minimálbér koncepciójának, de biztosítanunk kell, hogy a hatóságok hozzáférjethessenek a platformok algoritmusaihoz. Erre mindenképpen szükség van, hogyha digitális és szociális Európát akarunk. Köszönöm, Köszönöm szépen. Táler asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselőtársaim. Fantasztikus beszédeket hallottunk idáig is, úgyhogy egy picit eh, a lényegről hagy beszéljek. Egy eh, ID eh, vállalkozóként és nőként gyakran mindig jó szándékokat adtak, jó tanácsokat adtak nekem, de még tanácsokat adtak, kioktattak, de 15 év elteltével is mindig azt látjuk én, meg a cégem is, hogy a digitalizáció munkahelyeket teremt és munkahelyeket biztosít, és ez ugyanakkor kihat a hagyományos iparágakra is. Az én hagyományos iparágamban, ami így asztalos iparág volt is, láttuk az egész változást, az analógról digitálisra át az egész gyártás is, hiába terjesztették a félelmet, nem kellett félnünk, nem veszítettük el a munkahelyeket, mi több. Pont ellentétesen alakult, nőtt a piaci részesedésünk. Kedves kollégáim, fontos fordulópontban vagyunk, és erre volt szükségünk. Menet, García del... Köszönöm szépen, García del Blanco úr következik. A digitalizáció, a mesterséges intelligencia alkalmazása hatalmas lehetőség. Olyan ez, mint egy evolúciós ugrás. Ilyen nem is volt az ipari forradalom óta. De nyilvánvalóan ennek kockázata is van, illetve változásokat, változásokon kell átesni, és nagyon sokan félnek ettől. Attól félnek, hogy munkájuk fognak megszűnni. Szerintem kép, egyféleképpen lehet ez ellen fellépni, ez pedig nem más, még a digitális képzés. Ez többről szól, mint hogy digitális készségeket fejlesztünk ki, digitális eszközöket adunk. Arról van szó, hogy humanisztikusan próbáljuk a, a, a digitalizációt megtenni, Fontos, hogy ne csak a szakértők legyenek tisztában a lehetőségekkel, értékekkel, veszélyekkel, hanem mindenki, és így jobban jobb döntéseket hoznak, tudnak hozni. Így azt gondolom, hogy sokkal jobban integrálódik ez a társadalom a jövő felé. Úgy gondolom, hogy ennek egy participatív folyamatnak kell lennie, egy nyílt folyamatnak, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenki számára érthető legyen az, hogy mi is történik. Köszönöm szépen!